Az üzenet az Európai Bizottságot, a tagállamokat motiválni fogja az ensz és nevezetesen a török kormányt is azért, hogy szorosabban működjenek együtt, és további lépéseket tegyenek e téren. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig szavazzunk, nem túl sok szavazni valónk van. Következő mondom, Hidalgo, Massip Hidalgo, belső piaci harmonizációs hivatalról, most pedig név szerinti szavazást indítok, megnyitom a szavazást. Lezárom. Stevenson úr. Valamilyen technikai probléma van. Következő Lechner úr jelentése. Kazini úrnak is kell némi technikai segítség a szavazáshoz. Van-e még más, akinek segítség kell, mert nem működik a szavazógépe? Elnök úr, van egy problémám nekem is. Remélem, hogy a technikai szolgálat néhány perc alatt megoldja ezt számomra. Akkor még egyszer szavazzunk. Lechner úr jelentése központi nyilvántartások, kereskedelmi nyilvántartások, cégjegyzések összekapcsolása név szerinti megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk Lechner úrnak, és Masszi Pidágónak is kellett volna az előbb, hogy gratuláljak. Köszönöm. Következő Hanglund úr jelentése EU Bissau Guinea között létrejött jegyzőkönyv halászati lehetőségekről. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, gratulálunk Haglund úrnak. Következő Netz, úr jelen, Netz asszony jelentése, a Marokkó uniós programokban való részvétele, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Netz asszonynak gratulálunk. És a marokkói halászoknak is. Következő téma, második olvasatra, a kéknyelv elleni, a betegség elleni védőoltás, még mielőtt szavaznánk, az előadónak adom meg a szót Wojciechowski úrnak. Elnök úr, egy hosszú munkát zárunk le most, nagyon fontos területről van szó, mégpedig a kéknyelv betegség elleni védőoltásról, ez a betegség mindenütt Európában fenyegeti az állatokat. A jobb védőoltás segít, el kell fogadnunk ezt a szöveget ma, nagyon jelentős dologról van szó, az állattenyésztők számára Európában. Már erről egyszer szavaztunk, most zárjuk le ezt a munkát. Köszönöm mindenkinek a kommentárját, és kérem önöket, hogy támogassák ezt a jelentést mivel elfogadottnak tekintem, mivel módosító indítvány és ellen vélemény nem érkezett. Következő a asszony az EU átulatások és beszedések technikai követelményei. Egyes blokk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. bizottság javaslatát módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a bocsánat, még van egy módosító indítvány. 111-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig ezt a módosításokkal név szerinti szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva nagy többséggel. Gratulálunk. Eszélye asszony a következő Ayala Sender jelentése, a számvevőszék egy tagjának kinevezése, Baudilio Tome Mugor utcáról van szó, de Szloboda úrnak szeretném átadni a szót, aki az előadót képviseli. Köszönöm, elnök úr. Van egy kérdésem az előadóhoz, mert ha jól emlékszem, már szavaztunk egy számvevőszégi tag esetében, Spanyolországról van szó, most Spanyolországnak két tagja van az ámvevőszégen, vagy az a személy, akit megszavaztunk, ő lemondott, vagy a spanyol kormány mesterségesen visszahívta. Tehát furcsa dolog, hogy mi megszavaztunk valakit, és a tanács nem tartja tiszteletben a mi szavazásunkat. Kérdezem, hogy miről van szó, mert a mi frakciónk tiltakozik az ellen, hogy a tanács a többségi szavazásunk után nem tartja tiszteletben itt az EP-ben hozott döntésünket. Köszönöm. Elnök, úgy tűnik, hogy a jelenlegi auditorok, számvevőszéki tagok mandátuma ebben a hónapban lejár, és ezért érkezett ez a javaslat, most pedig titkos szavazásra bocsátom mindezt, a kék szavazást megnyitom. A kék szavazást lezárom. Igen. 310 mellette, 276 ellene, 87 tartózkodás elfogadva. Köszönöm az összes kollégának a szavazást, és ezzel lezártuk a szavazásokat. There are going to be 12 of votes.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 Right, um, explanations of vote. Áttérünk a szavazat magyarázatokra. Az első hozzászóló Swinburne asszony.